az IFDD e és a PP szakbizottság és delegációs kinevezéseket változtatott meg, és ezt most közé tesszük a mai jegyzőkönyvvel, amennyiben ezzel szemben kifogás nem merül fel, akkor elfogadottnak tekintjük.